Megadom a szót Georgieva biztos asszonynak. Okay. Uh, thank you, Mr. President. Köszönöm. Elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretném megköszönni a parlamentnek, hogy meghívta a bizottságot a dohány megállapodások témakörébe. A parlament támogatásával vettük fel ezt a témát, és pedig abban a harcunkban, amelyet a cigaretta csempészet ellen hirdettünk meg. 2004-ben írtuk el az első ilyen megállapodást. És most az Európai Parlament volt a fő szövetségesünk a cigarettacsempészet elleni harcban. Ez egy olyan bűncselekmény, amely a pénzt kiszívja a költségvetésünkből. Ismerjük az adatokat, körülbelül 10 milliárd euró megy veszendőbe minden évben a csempészet miatt a tagállamainkra mér az elsősorban csapást, de az európai költségvetésre is. Most egy tága perspektívába helyezve az ügyet, a 28 tagállamunk 2013-ban a legális cigaretta árusításból 90 milliárd euró jövedelemre tett szert. Ez azt jelenti, hogy a bevétel 10%-át veszítették el, amelyek az állampolgárok javát szolgálták volna. A bűncselekmények miatt tűnt el ez az összeg. A cigarettacsempészet elleni harc pénzügyileg tehát nagyon fontos. Észleljük, hogy a közegészségügyisre is nagyon negatív kihatással van ez európai szinten, nemzeti szinten, hiszen az árak olyan szinten vannak, hogy elrettentsék a polgárokat attól, hogy dohányoznak, főleg a fiatalokat. Az illegális dohánytermékek pedig eh, beszerezhetők, főleg a fiatalok számára, és pedig sokkal olcsóbban. Biztonsági vetülete is van a dolognak, hiszen a cigaretta csempészet a szervezetbűnözés egyik legjelentősebb jövedelmi forrása. És eh, áprilisban, 28-án fogadtuk el a szervezette bűnözésről szóló ajánlásunkat, és ebbe benne van a cigarettacsempészet elleni harc is. Az Európai Parlament erősen támogatta azt, hogy globális szintre emeljük ezt a harcot. Miért? Azért, mert a cigarettacsempészet globális jelenség. Éppen ezért globális megoldásra van szükség. Most a WHO dohány kereskedelmi ellenőrzéséről szóló megállapodással is rendelkezünk, és a tanácsnak pedig május 4-én tettünk javaslatot a ratifikációra. Azonban tudjuk, hogy a ratifikáció időbe kerül. Eddig 40 minimális ratifikációra van szükség ahhoz, hogy a jegyzőkönyv hatályba lépjen. De ebből a 40-ből csak 7 van meg. Ehhez még hozzájárul, még akkor is, hogyha elérjük a 40 ratifikációt, akkor sem tudjuk még, hogy a forrás és a tranzit országok is csatlakoznak-e a jegyzőkönyvhöz nagyon komolyan vesszük a bizottságban szerepünket, hogy pont ezeket az országokat győzzük meg, hogy tartozzanak a ratifikálók közé, és pedig megfelelő időben. A dohány áru irányelvvel is jó időben vagyunk, azonban ez az irányelv nem járhat eredménnyel, amennyiben az Európai Unióról kívülről történik a cigaretta csempészet. Ebben a kontextusban mozgunk pillanatnyilag, tehát eh, látjuk, hogy a hosszú távú megoldásban még más eszközökre is szükségünk, van, szükségünk lesz. Ilyen eszköz lehet például a csalás ellen megállapodása legnagyobb dohány vállalatokkal. 2004-ben írtuk alá Philip Morris International-lel az elsőt, és 2016 júliusában jár le. Ez a megállapodás eh, itt megfelelő körültekintést ír elő ezt az információt természetesen hozzáférhetővé is kell tenni. És pénzmosás elleni előírások is vannak. És itt 1,25 milliárd dollárról van szó. És valamivel több, mint 90 90,3%-a ebből a tagállamokra jutott. Ez a megalapodás jogilag kötelező érvényű és végrehajtandó, nem volt mindig egyszerű jogi eszközökkel megoldani a kérdést. Tehát például, amennyiben nem lehetett a védkességet bizonyítani bizonyos elkobzások esetében. Semeta biztos az elődöm már informált az Európai Parlamentet arról, hogy volt a Philip Morris International előkészítő tárgyalás, és pillanatnyilag a PMI, a Philip Morris pedig eh, jelezte, hogy érdekelt a meghosszabbításban. Vizsgáljuk a helyzetet, és az illegális kereskedelmet is figyelembe véve tudjuk, hogy eh, igazából nem a nagy cégek árui jelentik a veszélyt, hanem az olcsó illegális termékek. A szabályzók esetében már említettük, hogy a jelen tárgyalások alapján akarjuk eldönteni, hogy a jövőbeli megalapotások hogyan néznek majd ki néhány hét múlva szeretnénk ezeket a tárgyalásokat befejezni, és akkor az adatok a parlamentnek is rendelkezésére állnak majd. A Philip morris kötendő megalapotás egyik lényege, hogy csökkentsük az európai fekete piacon lévő PMI termékeket 2006 és 2014 között a tagállamok által elkobzott illegális áruk 85%-kal csökkentek. És ez pedig nagyon rossz fényt vet. Ez vonatkozik az eredeti és a hamisított PMI termékekre. A következő lépéseken gondolkozunk ezen anyagon belül kötelességünk és elkötelezettségünk az, hogy a polgáraink érdekében harcoljunk az illegális kereskedelem ellen. Most szeretném világosan kijelenteni, hogy örülünk az együttműködésnek, és nagyon fontos az, hogy itt lehetek önökkel, hiszen hallottam az önök hozzájárulását is a mi gondolkodásunkhoz. Természetesen tájékoztatom önöket, ahogy tovább haladunk ezen a nagyon fontos és nagyon érzékeny úton. Köszönöm szépen. Tom Gájer urat. Szeretném a, a zöldeknek megköszönni. A... Nem, nem a zöldektől van, nem, elnézést kérek. Hol vannak a zöldek? A zöldek kezdeményezését szerettem volna megköszönni. Igen. Sajnálom, kicsit összezavarodtam, meg kellett volna állnom ott, amikor meg kellett volna állnom. De örülök, hogy érdeklődnek. Köszönöm, hálás vagyok érte. Well, we'll sort it out anyway later. That's okay. Mulțumim foarte mult, doamna Gheorgheva. Și acum am să-l rog pe domnul Sarvama. Köszönjük szépen, Görgéve asszony. Most Szárvama úr kap két percben. Elnök úr, biztos asszony, szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ön megtette azt, amit jelen pillanatban lehetősége volt megtenni. Nagyra értékeljük azt, hogy ön eljött ide a parlamentbe, és nyilatkozatot tett a tagállamok, az Európai Unió és a nagy dohányvállalatok közötti együttműködési megállapodásokról. Ugyanakkor mi úgy véljük, hogy a bizottság, illetve a dohányvállalatok közötti tárgyalásoknak sokkal nyíltabbnak és átláthatóbbnak kellene lenniük. A jelen állás szerint arra volt csak lehetőségünk, hogy egy biztosított olvasóteremben néhány órán keresztül tanulmányozzuk a dokumentumokat és erre is csak akkor kaptunk lehetőséget, amikor az ön elődjével már hosszas levelezésbe bonyolódtunk, és szakértő ügyvédre volt szükség ahhoz is, hogy bármit is megértsünk a dokumentumok tartalmából. Most pedig kíváncsian várjuk, hogyan értékeli majd a bizottság a Philip Morris International-lel kötött megállapodás előnyeit, az ígéretek szerint ezt az értékelést a hónap vége előtt meg kellene kapnunk. De azt hiszem, hogy ennél tovább kell lépnünk. Létfontosságú, hogy megváltozzon az a mód, ahogyan a tárgyalásokat lefolytatjuk. A parlamentet legalább tájékoztatni kellene a viták lefolyásáról, és nem csak akkor, amikor már minden véglegessé vált. És még, jó, még jobb lenne, hogyha meghívnának minket is a tárgyalóasztalhoz megfigyelőként, hogy mi is megvizsgálhassuk, milyen indokok állnak a megállapodások meghosszabbítása mögött, és hogy mit érhet el az Európai Unió a megállapodások kiterjesztésével. Itt az adófizetők pénzéről van szó, és a közvélemény jelenleg úgy gondolja, hogy mellékes személyeként kezelik őket, egy pénzügyi és más szempontból is nagyon fontos kérdésben. A parlament feladata, hogy az adófizetőket képviselje. Sender, pentru două minute. Köszönjük. Ayala Sender asszony következik két és fél percben. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Zárt ülésen beszéltünk erről a kérdésről a koordinátorokkal és a szakbizottság tagjaival és tudjuk, hogy a hamisítás és a csempészet megelőzése a célja ezeknek a megállapodásoknak. Több milliárd eurós kárt okoz az uniónak évente az illegális tevékenység, és minden bűncselekmény egyben árt a polgárok egészségének is. a hamisított és csempészett termékek olcsóbbak a piacon, mint a legális termékek, és mindez a helyzet az ellenőrzések válságához vezetett. Szükség van bizonyos forrásokra ahhoz, hogy fel tudjunk lépni a csempészet ellen. A frakciónk részéről mi úgy véljük, hogy az újabb megállapodások segíthetnek ebben, de szeretnénk, hogyha ezek teljesen nyilvánosak lennének, ha mi is megvizsgálhatnánk a pro és kontra érveket, és ha mi is véleményt formálhatnánk arról, hogy valóban hasznosak-e ezek a megállapodások. Ugyanis költségvetési forrásokat is felhasználunk ebben a küzdelemben. A parlamentnek fel kell lépnie a legális kereskedelme védelme érdekében de a frakció részéről szeretnénk lépésről lépésre belépni abba a kapcsolatba, ami az Európai Bizottság és a dohányvállalatok között van. Ugyanis ez a helyzet még súlyosabb problémákhoz is vezethet. A válság ugyanis oda vezetett, hogy egyes cigaretták egyáltalán nem mennek át ellenőrzésem. Szükség van az önök jelentésére ahhoz, hogy mi egy első véleményt tudjunk formálni, hiszen számunkra az a legfontosabb, hogy a polgárok egészségét meg tudjuk őrizni, és ezen kívül a tagállamok és az Európai Unió pénzügyi egészsége is fontos számunkra. Na, Köszönjük szépen. Labajova asszony kapszott két percben dnešním tématem je odvětví, které je velmi citlivé. Köszönöm, biztos asszony, a mai téma érzékeny, sőt vitatott, csak úgy, mint maga a jogszabály. Egyfelől nyilvánvalóan nem fűződik társadalmi érdek ahhoz, hogy ez az ágazat növekedjen, ezért akarjuk kordában tartani, miközben van egy egészségügyi aspektus, Ugyanakkor a dohányipar mégiscsak egy legálisan működő e, ipar, amelynek versenyképesnek kell lennie, és a piac e, szabályai szerint kell működnie. Ráadásul az állami költségvetések e, nél komoly bevételekkel jelentkeznek az adók. Tehát ezt a három dolgot kell egy jogalkotási keretben összehozni. Ez egy ambiciózus célkitűzés, működőképes, de nem ideális a helyzet. Néhány paraméterekben változásra van szükség. Különösen arra gondolok, hogy tisztességesen osszuk el a kiszabott bírságokat, a bírságokból befolyó pénzeket. Nagyobb átláthatóságra és harmonizációra lenne szükség a megállapodások kapcsán, tehát a megállapodások szövege ehm, legyen átláthatóbb, ehm, illetve e, felmerül a kérdés, hogy ezek a megállapodások önmagában megoldhatják-e a problémát ehhez, hogy válaszolni tudjunk, arra is szükség van, hogy ismerjük azok tartalmát. A harmadik dolog az illegális kereskedelem, az e, kapcsolódik más jelenségekhez, amelyekre viszont nem tér ki a megállapodás, és amelyek szintén az államot megkárosítják. Például az alacsony minőségi Eh, alacsony minőségű termékek dömpingje, eh, illetve az Európai Unió eh, külső, tehát határok, külső határokkal rendelkező országainak különleges problémái. Acceptatsz, if you accept a blue card. Szanyi úrtól érkezne egy kék kártyás kérdés, elfogadja Szanyi úrtól? Köszönöm, eh, Odafigyeltem a kollega magyarázatára, ugyanakkor van egy általános jellegű kérdésem. Amikor erről a csatáról beszélünk, amiről a biztos asszony is beszélt, Alapvetően ez pénzről szól, nem semmi másról, ugye? Ehm, ugye egyrészt ugyanazért a pénzért harcolnak a kormányok és a bűnözők. Ehm, ön úgy gondolja-e, hogy a jelenlegi e, politikája a bizottságnak e, elégséges-e ahhoz, hogy a bűncselekményeket a jövőben megakadályozzuk? Köszönöm. Eh, Köszönöm a kérdést, és valóban eh, helyesen mutatott rá arra, hogy eh, nyilvánvalóan nem megfelelő a jelenlegi politika. Én magam is meséltem arról, vagy beszéltem arról, hogy változásokra van szükség. Hármat konkrétan említettem is. Igazándiból lehetne többet is felsorolni, valóban finom hangolásra van szükség. Jong, un minut. Köszönöm. De Jong úr következik. Másfél perc. Köszönöm szépen. Szeretném a biztos asszonynak is megköszönni magyarázatát. Mindenképpen fel kell lépnünk a cigarettacsempészet és hamisítás ellen. Az alapprobléma az, hogy a dohányipari koncernekkel lévő együttműködésünk bírósági ítéletekből született meg, de azóta már eltelt néhány év, és megmutatkozott, hogy a dohányipar lobby tevékenységet is folytat, és pedig a dohány irányelv ellen, az Európai Bizottság ellen pereskedik is, amennyiben az irányelvről van szó. Tehát nem feltétlenül barátságos fickók azok, akikkel tárgyalunk. Például, hogyha a WHO-val tárgyalnak, akkor sem annyira barátságosok. Szerintem ugyanúgy kellene velük bánni, mint más lobbistával. De szerintem sokkal szigorúbb szabályokra van szükség. Tehát hogyha az irodámba fogadok egy dohányipari lobbistát, akkor el kell mondanom, hogy miről volt szó, milyen anyagot kaptam tőle. A bizottságtól is ugyanezt kérjük, hiszen kapcsolatban állnak a dohányiparral, nagyon érzékeny kapcsolatokról van szó és szeretnénk az összes anyagot megkapni. És nem csak mi, hanem a lakosság. Kapja meg mindenki azokat az információkat, amelyeket önök a dohányipartól kaptak. És szeretném, hogy az európai nyilvánosság is kapja meg az anyagokat. Stász úr, másfél percre. Köszönöm. Biztos asszony, a Philip Morrisszal kötött megállapodás nagyon fontos abban tekintetben, hogy fellépjünk a dohánycsempészet ellen. Azonban ezen megállapodás ellenére, és például a Japan Tobacco és a British American tobacco kötött megállapodás után is körülbelül 10 milliárd eurós deficit van. És ez a 10 milliárd valahogy nem megy lejjebb. Ez a 10 milliárd évek óta itt van. A parlamentben egyre inkább kritikus hangokat hallunk, amikor a megállapodásról van szó. Emlékszem, hogy még a Dalli ügynek is köze volt ehhez. És a Philip Morris International is benne volt ebben a dologban, tehát itt eh, elég sok összefüggés van a dohány irányelv összeállítása is ide tartozik. Éppen ezért szeretnénk megkapni az összes dokumentumot a bizottságtól, amennyiben a dohányiparral kötendő megalapodásokról van szó, illetve a kötött megalapodások meghosszabbításáról. Nagyon sok kérdés merül fel a megalapodások esetében. Tehát normális, hogy a PMI-vel elkezdjük a tárgyalásokat, amikor ez a koncern az Európai Bizottság ellen keresetet nyújtott be megfelel ez a dohány irányelv a WHO ajánlásainak 5.3-as bekezdésének? Ezek azok a kérdések, amelyeket fel kell tennünk. Azt is kijelenthetjük, hogy felmerül az a kérdés, hogy van-e értelme ezeknek a megállapodásoknak. Javasolt egy kiértékelést, kíváncsi vagyok, hogy ennek lesz-e valamilyen eredménye. Most pedig Zanni úr egy percre. I cittadini europei non sanno che gli stati membri... Elnök úr, az európai polgárok nincsenek tudatában annak, hogy az elmúlt tíz évben két milliárd eurót kaptak a tagállamok a dohányok, dohánytermékeket előállító országoktól azért, hogy fel tudjanak lépni a csempészet ellen. A csempész cigaretták nagy része olyan országokból származik, ahol ezeket előállítják. 2000-ben számos jogi eljárás indult a Philip Morris ellen, de 2004-ben a Philip Morris belépett ebbe a megállapodásba, de nem tudjuk, hogy ezt a pénzt hogyan költik el. Csak azt tudjuk, hogy az egyik leggyakoribb halálozási ok a világon a dohányfüst belélegzése, és ez ráadásul megelőzhető lenne. A világon 5 millióan halnak meg emiatt évente a tagállamok és a bizottság pénzt fogadnak el a dohánycégektől azért, hogy továbbra is eladhassák ezt a füstöt. Hogyan költötték el ezt a pénzt? Kollégien, concernant la contrebande. Kedves kollégák, ami a hamisítást illeti, a csempészet az gyakorlatilag az európai politika eredménye. Ezt Schengen teszi lehetővé a belső vámok eltörlése. A Schengen az gyakorlatilag hozzájárult a, a dohány illegális kereskedelméhez, tehát önök közvetlenül felelősek ezért, és hát ez az eredménye, Schengen 1-nek, Schengen 2-nek. Én azt mondom, hogy ha ezt a kereskedelmet le akarjuk állítani, akkor Schengent fel kell számolni, se Schengen 1, se Schengen 2 ne legyen. Aveți un blue egy kék kártyát kap. Schwab úr részéről. Tisztelt elnök úr, Ferran kolléga, Schengenről beszélt. Azt tudja, hogy a cigaretta csempészet az áruk szabad mozgására vonatkozik, míg Schengen az emberek szabad mozgásáról szól. Tisztában van ezzel? Nincsen semmi képzavar itt, eh, de eh, Ugye itt most a belső politika létrehozásáról beszélünk, a tagállamok eh, nem rendelkezhetnek, ha rendelkezhetnének a rendőrség felett megfelelő hatalommal, akkor már is véget lehetne venni ennek, vetni ennek a kereskedelemnek. Egy, még egy kék kártyát intéztek önhöz. Lavrieux úrtól. Elfogadja? Euh, Köszönöm, kedves kollega, ön euh, Schengenről beszélt, euh, és aztán igazándiból felhívták a figyelmét, hogy itt nem is a Schengenről van szó, de létezik egy olyan ország, amit úgy hívnak, hogy Anglia nem része Schengennek. Ön úgy tudja, hogy Nagy-Britanniában nincsen illegális cigarettakereskedelem? Mert amennyiben van, akkor megint csak egy kis zavart látok az ön gondolatmenetében. Monsieur Lavrio, a Köszönöm köszönöm Lavrio úr, hogy eh, feltette ezt a kérdést. Eh, Európa gyakorlatilag felszámolja az összes legális módját annak, hogy ellenőrizze az emberek vagy az áruk szabad áramlását, és látjuk a mediterrán vidéken mi történik. Eh, a tagállamok szuverenitása megszűnik, nekünk egy olyan politikára van szükség, amely megerősíti az államok szuverenitását. Beszél, minut. Köszönjük, Gressle asszony, következik két percben. Igen, tisztelt elnök úr, alelnök asszony, kolléganő kollégák, előre menekülünk ma ezzel a vitával. És örülök, hogy a bizottság legalább nyilvánosan nyilatkozik itt két-három év titokzatoskodás után. Ma megnyílt egy nagyon lényeges kérdés, milyen értelme volt az eddigi megalapodásnak, milyen eredményekkel járt. Csökkent-e a csempészet a saját termékekkel? Ezek a megállapodások nem csalás elleni megállapodások. A kérdés pedig felmerül, hogy akkor mik? Azok a dokumentumok, amelyeket láttunk, amelyeket én láttam, még mindig nagy fokhíjakat mutatnak a dohánytermékek szállítási láncában. És nagyon nehéz felfedezni, hogy mitől legyen csalásmentes. És az Olafnál se látok nagy mozgást igazából az Olaf részéről is csak érdektelenséget látok. Joggal utalt arra, hogy a cigaretta csempészet nagy probléma számunkra. És most, hogy Kaliningrádban vagy Kínában mit csinálnak, azt nem tudjuk befolyásolni. De a Nemzeti Frontos kollégának azt mondom, hogyha Schengennek vagy az EU-nak közel lenne a csempészethez, akkor a világ más részen semmilyen csempészeti probléma nincs, ugye? Tehát nagyon fontos az, hogy megtudjuk, hogy miről van szó a dokumentumokban, roppant fontos dolgokról van szó hogy ki tudjuk értékelni a dohányügyi megállapodásokat. És mindenképpen az észszerű elvárásokat is tudnunk kell, hogy mit érhetünk el. Hogy a statisztikai dokumentumok értelmében mit várhatunk, hiszen én itt semmilyen üzleti titkot nem észlelek. A dohányipar lassan elkezdett velünk tárgyalni, és azt is ki kell jelenteni, hogy a dohányipart igazából szalonképessé teszik ezek a megállapodások. Köszönöm. Acceptați blue card din partea asszony, e, elfogad egy kékkártyás kérdést Ajala Szender asszonytól? Rendben, igen. You have the... Köszönöm, elnök úr. Csak szeretném jobban megérteni e, e, Greszlasszony érvelését, ugyanis a dokumentumokból látható, hogy az Olaf folyamatosan több millió cigarettát koboz el, de azt szeretném kérdezni Greszlasszonytól, hogy az én hazám az illegális dohánykereskedelem elleni protokollt aláírta, de vannak olyan országok, amelyek ezt nem tették meg. Meg tudná mondani, hogy, hogy ez miért nem történt meg? Esetleg mert nem érdekli őket, vagy más oka van? Jó lenne, hogyha tisztán tudnak látni ebben a kérdésben, jó lenne, ha értenénk, mi áll a háttérben. Kolléga, az Európai Parlament tagja vagyok, és nem a német szövetségi kormány képviselem. Őket kérdezze meg. Köszönöm. Köszönöm. Vón kolléga két perc. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony, üdvözlöm eh, a megállapodásokat az európai tagállamok és a négy dohányipari cég között, hiszen a céljuk az, hogy a csempészetet, illegális kereskedelmet visszaszorítsák. Ebből profitálnak a dohányipari cégek is, hiszen eh, a csempészet cigaretta számukra is veszteséget jelent de nagyon fontos az Európai Unió és a tagállamok számára is, hogy az elveszett adópénzeket visszaszerezhetjük. És ez is része az Európai Unió és a dohánygyárak közötti megállapodásnak. Tehát javaslom, hogy folytassuk a megállapodásokat, és amennyiben lejárnak, akkor hosszabbítsuk meg őket. De ne felejtsük el, a megállapodások egészségügyi vonzatait sem. Hiszen nagyon fontos, hogy ne legyen nagy mennyiségű olcsó cigaretta a piacon. Az egészségre is káros ez. Az is nagyon fontos, hogy a dohánycsempészetből származó jövedelmek ne jussanak el terrorista csoportokhoz az Európai Unión belül vagy kívül. Tehát szeretném a biztosasszonyt megkérni, hogy a jelenlegi megállapodások kiértékelését közölje velünk. És remélem, hogy a júniusi plenárison meghallhatjuk az adatokat. De végezetül pedig a tagállamra, tagállamokra is utalnék. A illegális dohánykereskedelem, cigarettakereskedelem az ő feladatuk is. Tehát nem csak az Európai Unión belül kell foglalkozni a csempészettel, hanem a külső forrásokkal is, és szorgalmazom a tagállamokat, hogy minél hamarabb ratifikálják az említett jegyzőkönyvet. Köszönöm. Aveți blue card. Would you accept a blue card? Köszönöm. Ön is kapott egy kékkártyás kérdést. Tessék. Hill Yeah, thank you. Mr. Vaughan, my colleague from Wales. Do you agree... Köszönöm, Vaughan úr Ön úgy fogadja, vagy úgy gondolja, hogy a felszieknek az a legjobb, hogyha e, fehér csomagolást e, ban kapják a cigarettát, vagy szabadon e, áramolhatnak be ezek a cigaretták. Ön gondolja, hogy a, úgy gondolja tehát, hogyha, hogy ezek az EU-s politikák állnak leginkább a Velszi polgárok érdekében? Köszönöm, kedves Velszi kollega mint ahogy mások is már rámutattak, az Egyesült Királyság nem tagja a Schengeni megállapodásnak. E, ön is, én is gyakran utazunk, e, és látjuk, ön is, meg én is, hogy e, megszigorodtak az ellenőrzések a brit határokon, tehát igazándiból nehezebbé vált a csempészet. Igazándiból a megállapodás a dohánycégekkel azt érheti el, hogy még nehezebb legyen behozni illegális dohánytermékeket Nagy-Britanniába vagy az Európai Unióba. Köszönjük. Rísz asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Két évvel később most beszélünk arról a megállapodásról, amelyet 2004-ben kötött az Európai Bizottság és a bizottság úgy látja, hogy csökkent az illegális cigarettakereskedelem mértéke, de a szakértők, akiket én hallottam erről beszélni, pont az ellentétét mondják. A cigarettaeladások 5,7%-át az illegális eladások teszik ki. És jogilag pedig mindez rendben van. Erkölcsi és politikai szempontból viszont ez egyáltalán eh, nincs rendben, és eh, a eh, keretegyezménynyel is szembe megy a megállapodás, amiatt, hogy az átláthatóság teljesen hiányzik. McEwen asszony az erről szóló jelentés előadója nagyon szó szerint értelmezte az adott cikkeket. Mim, would you, would you accept a blue card? Elfogad Franzaika úrtól kékkártyás kérdést? Nem. Köszönöm. Akkor Bové úr következik, másfél perc. La commissaire. Köszönöm, biztos asszony. A az egészségügyi világszervezet első eh, jegyzőkönyvéből idéznék, eh, ugyanis eh, a, azaz kimondja, hogy a közérdek és a dohány cégek érdekei élesen szembe mennek egymással. A 17-es cikkben, tehát ebben az egyezményben e, egyértelműen kifejtik azt, hogy a részes felek minden megállapodástól tartózkodnak a dohányipar vonatkozásában, tehát nem lépnek semmilyen partneri viszonyra. E, amennyiben mi tárgyalunk továbbra is ezekkel a cégekkel, akkor megsértjük összekötjük a nemzetközi jogot és az európai jogot, amit 2004-ben eh, ugye aláírtunk megállapodást, és 2005-ben lépett életbe, tehát eh, van jogalapja annak, hogy leálljunk ezekkel a megállapodásokkal. Eh, ugyanis a csalás és a csempészés sem keverendő össze. A csalást valójában a, a csalást valójában a dohány cégek szervezik meg Ma nem szabad támogatnunk a csalókat, vagyis nem szabad támogatnunk a dohányipart, amely egy igazi maffiaként működik. Éppen ezért én követelem öntől, hogy állítsa le a tárgyalásokat a dohányiparral, mert az szembe megy a közérdekkel, a közegészségügyi érdekkel és a nemzetközi joggal. Köszönöm. Domnul Köszönjük szépen. Franzolika úr szeretne egy kérdést intézni önhöz. So this time he is Merci beaucoup, monsieur le président. Il semble que... Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik, hogy Risz asszony nem tudott válaszolni a kérdésemre azért, mert nem egy, eléggé egyértelmű az álláspontja. Ezért Bové urat kérdezem. Azt szeretném mondani, hogy neki igaza van, szükségünk van átláthatóságra, dokumentálásra, de ugyanakkor nem szabad megfelelkezni arról sem, hogy a nemzeti eh, rendőrségek, a belügyminisztériumok és a vámhatóságok eh, szintén eh, el kell, hogy végezzék a maguk feladatát. Ugyanis nagyon sok cikkben szerepel az, hogy a nemzeti rendőrségek sokszor eltűrik a cigarettacsempészést. csempészést. Tehát nekik is meg kellene tenniük a magukét. Teljesen egyetértek önnel, ezt a munkát el kell végezni. Az a pénz, amit az Olaf és a bizottság összeszed, és aztán szétoszt a tagállamok között, nos, valójában ennek az ellenőrzését eh, rábíztuk, tehát a csempészés ellenőrzését rábíztuk a dohányiparra. Valójában a gengszterekre bíztuk a saját termékeik, saját maguk által szervezett szervezett csempészetének ellenőrzését. Ez egy elképesztő dolog. Nem így kell fellépni a csalás ellen, és most pedig ugye például a Dali ügyben a bíró, szintén az elnök úr egyszerre beszél a Bové úrral, és így nem lehet hallani a képviselő urat, akinek úgy tűnik, hogy el is vették a mikrofonját. Uh, Köszönöm. Természetesen be kell szüntetni az illegális kereskedelmet, a hamisítást. De igazából egész Európában látjuk a politikát, és meg kell néznünk, hogy uh, igazából a csempészet milyen mértékben zajlik, és milyen minőségben. Tehát ez igazából nem működhet úgy, hogy pisztolyt szegeznek a dohányipari cégek homlokának itt több milliárd euróról van szó, és nem csoda, hogy ilyen óriási az illegális kereskedelem. Hogyan óhajt a csempészet árukkal szemben fellépni? Vissza lehet őket küldeni, hölgyeim és uraim. Erről álmodnak a hamisítók. Itt az Európai Unióban sokkal könnyebb csalni sokkal könnyebb hamisítani. Az egész csomagolással mindennel nagyon egyszerű. És igazából gyorsabbak, mint a, mint a dohányipari cégek. Rengeteg hamis termék jön az Európai Unióba. És hogyan védhetjük meg a dohányzókat? Cigarettát szeretnének szívni, és nem káposztalevelet. Tehát az Európai Uniónak nagyon fontos, hogy megfelelő forrást szánjon erre a dologra. De pénzt kivenni nem demokratikus, hiszen szerintem ez a nemzetállamok dolga, a nemzetállamok feladata az, hogy fellépjen a probléma ellen, nem az Európai Uniói. Az Európai Unió körülbelül 2,15 milliárd dolláros ügyletről van szó. És ez Al Caponéra emlékeztet. Gondoljunk csak vissza itt a gonosz, pervers európai dolgokra. Köszönöm. Thank you, Monsieur Co Köszönöm, Coburn úr. Claudia Schmidt másfél percre. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Biztos asszony, elnök úr, a jelenlegi dohányipari megállapodások igazából jó dolgot képviselnek. Azonban, hogy milyen jót, azt nem tudjuk. Hiszen a bizottság nem hajlandó közölni velünk a kiértékelések adatait, eredményeit, hogyha egyáltalán vannak. Amit minnyáján tudunk, az az, hogy 2016-ban lejár a Philip Morris-szal kötött megalapodásuk. A kérdésem pedig a következő. Hol látja a bizottság a hozzáadott értéket abban, amit csinál, hogyha nem fizetik ki a tagállamoknak azt a pénzt, ami jár nekik. Már tárgyalnak a Philip morris arról tárgyalnak, hogy meghosszabbítják a megalapodást, ha igen, akkor mikor, és az Eurobarométer pedig azt jelzi, hogy a polgárok nem igazán látják, hogy mi a hozzáadott érték ebben az ügyben. Hát itt az ideje, hogy válaszokat kapjunk, hiszen szorít az idő. Köszönöm. <clears throat> Ehm, Köszönjük, két percben. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Georgieva alelnök asszony, kolléganak és kollégák. Én egy boldog német szociáldemokrata vagyok, nem zöld. Nem tudom, hogy nem ismeri fel köztünk a különbséget. Szóval nézem Bové úrra is rám, szerintem látszik a különbség. De most a cigarettacsempészet elleni harc nagyon fontos, hiszen a szervezet bűnözés ellen lépünk fel. Igazából itt vámról van szó, a vámot meg kell kerülni, akkor igazából piszkos pénzekről van szó. Szóval a piszkos pénzt ki kell mosni, megint be kell hozni a vérkeringésbe. A szervezet bűnözés ezzel igazából aláássa a demokráciát, és nem veszük elég komolyan. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy itt nem a cigaretta márkákból származik a fő veszély. Itt vannak pillanatilag olyan márkák is, amelyek például Németországban nem legálisak, mégis a cigaretta, cigaretta fogyasztás 25%-a ez a no-name cigaretta. Tehát, hogyan lehet a csempészetet megszüntetni? Többet kell tennünk. Arról is szó van, hogy az Európai Unió az Olaffal a termelő országokban jelen van, tehát ahol cigarettát termelnek, legyenek ott, legyenek kapcsolatban a hatóságokkal, nagyon fontosnak tartom ezt. És nem elfogadható az, hogy az Olaf alig van képviselve Kijevben. Igenis erős képviselet kell Kijevben is. Ez egy eszköz. Nem osztom a demokraták és a zöldek nézetét, hogy fejezzük be a megállapodások tárgyalását. Tehát mit tudunk csinálni a tárgyaláson kívül? Hát felszólíthatjuk a részvevőket, de azonban a pénz fáj, és ott kell elkezdenünk. Köszönöm. You have a blue card from Mr. Kék kártyát kap Bové úrtól, elfogadja? Mike. Oké, okay, ça marche amikor eh, hozzászóltam ahhoz, hogy, eh, illetve megpróbáltam megfogalmazni, hogy mi a különbség a csalás és eh, a csempészes között. A, a csalást azt maga a Philip Morris szervezi, a Nemzetközi Világszerve, a Egészségügyi Szervezet között is, vagy szerint is. Ez egy elismert tény. Tehát ők szervezik a csalást. Most a csempészés ellen akarnak fellépni, mert azzal viszont pénzt veszítenek. Tehát ez eh, érti a különbséget a kettő között, és érti, hogy miért vannak ők felháborodva emiatt? Eh, miközben eh, a WHO, a Philip Morrisot gyakorlatilag bűnösnek tartja ebben az illegális tevékenységben. Köszönöm. Az A, a különbséget természetesen ismerem. Igen, Bové úr, a Philip Morris cigaretták aránya a lefoglalt cigaretták esetében 85%-kal visszaesett. Tehát a WHO becslése valószínűleg már nem aktuális, hiszen ténylegesen az a szemrehányás, hogy a dohányipar támogatja a csempészeket, legalábbis ezen cég esetében ebben a formában nem igaz. Remélem, hogy a megállapodás eredményeképpen nem igaz. Támogatom. Köszönöm. Domnul eh, Pohé Miroslav. Köszönjük. Most pedig eh, Poch úr kap szót másfél percben. Tisztelt eh, biztos asszony, kedves kollégák! Véleményem szerint a dohányzás az egyik legfontosabb egészségügyi kockázat az európai polgárok számára, ezért mindent meg kell tennünk azért, hogy korlátozzuk ezt a viselkedést és ugyanez érvényes az illegális cigaretta kereskedelemre is. Több millió euró kárt okoznak ezek a tevékenységek, de más káros hatásaik is vannak. Néhány uniós tagállamban az olcsó cigaretták növelik a fiatalok körében a cigarettafüggőséget, és különösen őket szeretnénk mi megvédeni. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy ez a kereskedelem közvetetten növeli a bűnözés mértékét is. Tehát el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan tudjuk megoldani ezt a problémát, és igen, figyelmesen kell eljárnunk. Az Európai Parlament ezért foglalkozik a 2004-es megállapodásokkal, és nem tudjuk sajnos pozitívan értékelni az Európai Bizottság legutóbbi lépéseit. Jelenleg nem áll rendelkezésünkre releváns információ, amely jobban tájékoztatna minket arról, hogy mi lesz a jövője ezeknek a megállapodásoknak. Gondolok itt különösen arra, hogy ezek a megállapodások elérték-e vajon azt, amit évekkel ezelőtt reméltünk. Több már több mint egy éve elkezdődtek már a dohányvállalatokkal folytatott tárgyalások, de még mindig nem közölte velünk a bizottság, hogy hol tartanak jelenleg ezek az egyeztetések és nem tudjuk, hogy a dohányvállalatokkal való együttműködés valóban a helyes utat jelenti-e. Ezért gondolom azt, hogy az Európai Bizottság nem jól győzi meg jelenleg az Európai Parlamentet. Bacsitis úr, egy President. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. 2007-ben a plenáris ülésen az Európai Parlament dicsérte a bizottság és a Philip Morris közti megállapodást, és ezeket a megállapodásokat összességében is sikeresnek tartotta a parlament, mert ez egy sikeres fellépés a csempészés ellen ugyanakkor továbbra is 10 milliárd az éves veszteség. A balti régió határai, külső határain keresztül is nagyon aktív a csempészés ahhoz, hogy tudjuk, hogy az ilyen megállapodásokat érdemese fenntartani 2016 után is. Minden olyan információval rendelkeznünk kell, amely révén tudhatjuk, hogy mit sikerült elérni a jelenlegi megállapodások alapján. Köszönöm. Domnul Florence Un úr, Köszönöm, biztos asszony. Kicsit csodálkozom, hogy a csempészeket dohánycsempésznek nevezi. Szerintem ezek adócsalók és csempészek. És bűnözők. Húsz éve van közöm ezekhez a hölgyekhez és urakhoz, és a dohányelv irányelvről tárgyalunk és pillanatnyilag arról van szó, hogy a visszakövethetőségi kritériumokat megszüntessük, és egyéni szerződéseket kötünk a cégekkel. Nem! Azt kell csinálni, amit másfél éve eldöntöttünk, a nyomon követhetőségi, visszakövethetőségi stratégiát kell folytatni. A dohányipar említette. Mm, érdekelt abban, hogy a visszakövethetőségi rendszer működjön, és nagyon érdekeltek abban, hogy kevés legyen a hamisítvány, hiszen a hamisítványt máshogy látják, mint a csempészet árut. De hát igazából ezt már nem lehet a gyermekeinknek elmagyarázni, hogy ebben a században még lehetséges egy ilyen dolog. igazából ne arra szálljuk az energiánkat, hogy a megalapodásokról beszélgessünk, hanem inkább, hogy mit hoztak ezek a megállapodások. Kíváncsi vagyok rá. Köszönöm. Monsumim. Damna Görl. Köszönjük. Görling asszony kapszolt egy perc. Köszönöm, elnök úr. Ezek a dohány megállapodások nem tökéletesek, és eh, valóban sok oldalról érte őket kritika, különös tekintettel arra, hogy a lefoglalásokhoz aránylik a bírságok mértéke. E, és azt is láttuk, hogy e, a legmagasabb szinten késleltetik néha e, ezeknek a szakpolitikáknak a megvalósítását. Ugyanakkor mégis ez egy fellépés a párhuzamos piac és a csempészés ellen, ez része a illegális dohánykereskedelem elleni tágabb értelemben vett fellépéssel, és mivel más megoldás nem mutatkozik, ezért ennek megújítását óvatosan üdvözölnünk kell. De arra azért rá ráutalnék, hogy ennél többet kell tenni. Ugyanis az ilyen lép, ilyenféle csalás elleni fellépés egyik legegyszerűbb módja az lenne, hogy megpróbáljuk leszoktatni az embereket erről a szokásról. Tehát én azt szeretném, hogyha az a, az irányelv végrehajtása lehetőleg gyorsabban megtörténne. Köszönjük szépen, következnek a spontán hozzászólások. Nagyon sok kolléga kért szót. Frakciónként egy embernek fogok tudni csak szót adni. Péti Rasszony következik egy percben. Cigarette i pušenje predstavljaju direktnu opasnost za ljudsko zdravlje, stoga moramo... Elnök úr, a cigaretták fogyasztása közvetlenül veszélyt jelent az egészségre, ezért nagyon fontos lenne, hogy szigorúan kézben tudjuk tartani ezt a helyzetet. A csempészet nagyon jelentős bevételkiesést okoz, és van még egy indok, ez pedig a polgárok egészsége, illetve a polgáraink pénze. Mivel mi a polgárokat képviseljük, több információval rendelkezünk a helyzetről, mint a bizottság és a dohányipar képviselői. A csempészet igen gyakori bűncselekmény, különösen az Európai Unió keleti határaim. Ezt összefüggésbe hozhatjuk az ottani szegénységgel. Tehát a vámhatóságoknak kellene célzottan dolgozniuk, és így lehetne több bevételt is szerezni. Köszönöm elnök úr georgieva asszony minden évben több mint ten milliárd eurót veszítünk el a csempészés és a hamis eh, cigaretta eh, termékek miatt ezek eh, a termékek egészségre károsak tehát van egy társadalmi veszély is. Sajnálatos módon a szabályokat nem tartják be. Több mint 10 millió cigaretta érkezik Bulgáriába illegálisan, és nagyon sok pénzt veszít a bolgár államkincstár is Ez a pénz az iskolák és az iskolá buszhálózat finanszírozására kiválóan felhasználható lenne. Az elnök félbeszakítja. Köszönjük, Gyambacki kollégája a szó egy percben. Komisár Györgyéva. Köszönöm. Тютюнените споразумения днес в тази зала, очевидно те не са Köszönöm, biztos asszony. Nagyon sokat bíráltuk a dohány megállapodást, Természetesen nem tökéletes ez az anyag sem, de valójában inkább a megvalósítással van gond. A Bulgária jelentős dohánytermék előállító ország, és a mezőgazdaságban dolgozók 5%-a a dohányiparban dolgozik, és a mezőgazdasági bevételek 13%-a származik a dohánytermékekből. Egyes helyi közösségek számára ez az egyetlen bevételi forrás. De az, hogy ilyen korlátozóan tekintünk a dohányiparra, az károkat okoz a bolgár dohányiparnak. Ezért én üdvözlöm az Európai Bizottságnak azt a tervét, hogy megerősítse a megállapodások betartásának ellenőrzését, amelyen megszüntetné a csempészetet poštovana gospođo povjerenice predsjedavajući elnök úr, biztos Amennyiben ezek a megállapodások alkalmasak arra, hogy fellépjünk a csalás és a hamisítás ellen, akkor ezek üdvözlendőek. Amennyiben ezek a megállapodások ahhoz vezetnek, hogy eh, visszaszerezzük azt a 10 milliárd eurót, amit elveszítünk évente, akkor szintén üdvözlendőek ezek a megállapodások. Ugyanakkor maga a biztos asszony is felvetett, megfogalmazott néhány kételyt azzal kapcsolatban, hogy itt különböző felek különböző érdekei is játszanak. Nem csak a nagy dohány termelők, előállítók érdekeire kell odafigyelni, hanem a kis dohánytermelőjékre is. Ugyanis például Horvátországban ez egy komoly ágazat, komoly dohánytermesztés folyik Horvátországban, itt is biztosítani kell az átláthatóságot. Köszönöm, a Képviselő egy perc. Köszönöm nagyon fontos aspektusok vannak, amelyeket tisztázni kell, amennyiben létrejön a megállapodás a bizottság és a dohányipar között. Tehát itt mindenképpen tisztázni kell bizonyos aspektusokat, a megállapodások tartalma nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy tisztázzuk a csempészet, a hamisítás fogalmait, hiszen nem független laborokról van szó, hanem a dohányipar dönti el, hogy mi a hamisítvány és mi nem. Ez szerintem illegális mindenképpen fel kell vennünk a harcot a szervezet bűnözéssel. Feltesszük a kérdést, hogy mi is a helyzet a tagállamok által megkapható, bekövetelhető pénzekről. Tehát például Portugáliában nem nagyon tájékoztatják a lakosságot, hogy mennyire káros a dohányzás. Nincs rá elég pénz. Köszönjük szépen. To thank each and every one of you for participating. Szeretném megköszönni mindenkinek azt, hogy részt vett ebben a vitában, és ez a vita is jól szimbolizálta ennek a kérdésnek a bonyolultságát. Én elnézést kérek, hogy összekevertem a politikai pártokat, illetve egyes képviselőket, nem eh, szándékosan eh, tettem. Eh, köszönöm Geher úrnak külön is a hozzászólását. Én most röviden elmondanám, hogy hogyan is tudunk előrelépni ebben a témában. Az első lépés az, hogy a parlamenttel folytatjuk a dialógust. Ez egy személyes kötelezettségvállalás is, ha úgy tetszik. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy megvizsgáljuk ennek az eszköznek, nevezetesen a megállapodásoknak a szerepét. És ahogy itt többen is mondták, egy tágabb, szélesebb megközelítésre van szükség, mert nem csak ez az eszköz áll rendelkezésünkre, de ennek az eszköznek a helyét meg kell találni a jövőben. Az is látszik, hogy vannak nézeteltérések. Egy kérdésben azonban gyakorlatilag mindenki egyetértett, mégpedig az átláthatóság kiterjesztésében. Tehát, amikor mi tovább gondolkozunk ezen a dolgon, akkor odafigyelünk az átláthatóságra is. Amennyire az átláthatóság egyáltalán itt elérhető, azt el fogjuk érni. meg fogjuk gondolni azt is, hogy az önök részvétele hogyan lehet aktívabb az előkészítő munka során is. A harmadik dolog, amit mondanék, az az, hogy jelenleg nem folynak tárgyalások. Ami a megállapodást illeti, feltáró jellegű beszélgetések voltak. Ez azért volt így, mert a megállapodás lejárta előtt két évvel maga a megállapodás mondta, hogy ezeket a megbeszéléseket le kell folytatni. Ezek a megbeszélések egyetlen egy dologról szóltak, E, arról, hogy a Philip morris érdekelné-e, hogyha meghosszabbítanánk ezt a megállapodást. Úgy tűnik, hogy őket érdekelné ez a dolog, és mi pedig azt mondtuk, hogy mielőtt mi bármilyen további lépést teszünk, például döntünk a tárgyalások lefolytatásáról, vagy annak elmaradásáról, ahhoz nekünk értékelnünk kell a megállapodást. Ezt majd ezt az értékelést önökkel is megosztjuk, és majd ez alapján fogunk dönteni, konzultálva a parlamenttel, konzultálva a tanácssal arról, hogy ezt a hosszabbítást, ezt egyáltalán akarjuk-e voltak olyan eh, hangok, eh, amelyek akár óvatosan, akár egyértelműen, de mégiscsak ezen eszköz fenntartása mellett szóltak, és voltak ugyanilyen egyértelmű hangok ellene is. Nyilván a költség-haszon eh, oldalakat is meg kell vizsgálni, mielőtt ilyen döntést hozunk, és ezt megint csak nyílt és átlátható módon fogjuk folytatni. Nem lesznek tárgyalások az önök tudtán kívül. a, ne, ha egyáltalán lesznek megáll, vagy tárgyalások, mert ugye az is nyitott kérdés. A negyedik eh, dolog, amit mondani akarok, az valójában egy válasz egy kérdésre. Eh, ugyanis felmerült az a kérdés, hogy eh, van-e jogunk egyáltalán belegondolni, vagy gondolkodni azon, hogy legyenek-e tárgyalások, mert a, mert a megállapodás, az egyezmény, a közegészségügyi egyezmény az arról szól, hogy meg kell védeni a közegészségügyet, és ön ezt úgy értelmezi, hogy nem is szabad beszélni az iparák képviselőivel. E, hadd mondjam el önnek, hogy a WHO titkársága kiadott egy útmutatást arról, hogy ezt a cikket, a hármas cikket, a megállapodás az egyezmény hármas cikkét hogyan akarják végrehajtatni, e, és úgy gondolják, hogy kötelező és végrehajtható megállapodások azok kivételt képeznek ez alól. Ez persze még mindig nem azt jelenti, hogy ezt a döntést most könnyebben meghozhatjuk, de az, irá, az útmutatás az tisztázta ezt, hogy mit is jelent ez, a, ez a, az egyezményi cikk ami pedig a független laboratóriumok ellenőrzését illeti, illetve azoknak a megfelelőségét. Ez egy jogos felvetés, mert nyilván vak dolog lenne részünkről hagyni, hogy ezek a cégek nevezzék meg a laboratóriumokat, és ezek az elemzések olyan laboratóriumokban történjenek, amelyekhez nekünk közik van, tehát nekünk független laboratóriumra van szükségünk, ez egyértelmű. azt elmondhatom, hogy a megállapodásnak elég látványos hatása volt az illegális kereskedelemre. Most már másfél, éve vita, másfél órája vitatkozunk erről a témáról, és ez alatt a másfél óra alatt átlagban, ugye az átlagot, hogyha lebontjuk erre másfél órára, akkor 22 csomag cigarettát foglaltak le ez alatt az idő alatt, amióta a vita folyik. Ez tehát olyan cigarettát jelent, ami nem kerül a piacra áron alul, és nem fogja a fiataljaink egészségét sem károsítani, és nem fog károkat okozni az államkincstáraknak. Tehát ennek a megállapodásnak van haszna, anyagi haszna, ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy változik a szabályozói környezet, és ott van a jegyzőkönyv, illetve ott van az irányelv, Nekünk mindent meg kell tennünk, és egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy az irányelvet azt végre kell hajtani, és fel kell gyorsítani a jegyzőkönyv eh, életbelítetését is, illetve érvényelültetását. Eh, a kérdés, ami felmerül, az az, hogy eh, ezek mellett még szükség van-e más eszközökre is, vagy sem mert ez a két eszköz áll eddig rendelkezésünkre, eh, hogy fellépjünk a dohányzás ellen. Egyrészt egészségügyi okokból, másrészt pedig költségvetési okokból eh, az illegális eh, termékek behozatala ellen is. Ezek olyan kérdések, amelyekre az önök segítségével keressük a választ, és hálás vagyok azért, hogy ebben részt vesznek. Köszönjük szépen!